Brilliant. Thank you very much. So the first item on this morning's agenda. Az első napi rendi pontunk a komi jelentése az egységes piaci stratégiáról kilences kompromisszum mellette. Kilences. Szerintem a mikrofonom nem működik rendesen. Akkor második próbálkozás. 9-es kompromisszum első része mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es módosító mellette, ellene, ellenőrizzük, kérem. Az LPP-ből e egyet többen szavaztak. Az LPP-ből e egyet többen szavaztak. Köszönöm, lezárom a szavazást. Ez oka, ezt elvetettük. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ample 3 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös Ample mellette ellene tartózkodik, elvetettük. 59 mellette ellene tartózkodik, elvetettük, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 66 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 67, 66-ost ellenőrizzük, 66-ost ellenőrizzük, köszönöm, elvetettük, 72-es első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk szerintem. 79 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk 80 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 81-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk Ample 6 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Ample mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Ample 8 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 82 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 84 mellett, ezt, ezt nem, 85-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, Ample 21 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Ample 27 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 86 mellette ellene, szerintem ezt elutasítottuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 97 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, ellenőrizzük ezt, elnézést, az én hibám, elfogadtuk, Ample 12 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 98 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 99 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 100 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, tehát a 104-es jön mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, század mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, Ample kettő mellette, ellenőrizzük az előzőt, a 105-öst ellenőrizzük. That Elutasítottuk, szerintem. Ample kettő mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 106 mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 109 mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk 117 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 118 részenkéti szavazás első rész mellette, ellene ellenőrizzük ezt? Elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, szerintem ezt is ellenőrizzük. That's four elutasítottuk. 119 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. I've been told that we Azt mondják, hogy szavaznunk kellett volna. I've been told we should have voted 101, 102 and 103. Azt mondják, hogy 101-es főszavazatokat mondom mellette, ellene, 101-es. A 11. oldalon van ez. Ezek a módosítók a százassal összeegyeztethetőek, a 101-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 102 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 103 mellette, ellene ellenőrizzük a 103-ast, szerintem elfogadtuk. Elfogadtuk. Elnézést, bocsánatot kérek. A 12-es kompromisszumnál járunk, a 11. oldalon mellette, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A második része mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 132-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 133-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 134, ez okafogyottá vált, 22-es kompromisszum, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellenen tartózkodik, elfogadtuk. 136-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, de azért ellenőrizhetjük. That's passed. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 143 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 149 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 150 mellette ellene ellenőrizzük ezt is, kicsit bonyolult ez, köszönöm, 150-es. elutasítottuk, 151 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 152 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 153 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 154 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 155 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, nem, nem, nem, elnézést, 155-ös okafogyottá vált, 157-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 158-as mellette ellene szerintem ezt elutasítottuk. A 158-as 159-esre szavazunk most, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum első rész mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 162 mellette ellenet tartózkodik. Elutasítottuk. 170-es. Mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt elutasítottuk. 171 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 172 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Elutasítottuk, javítja magát az elnök, de ellenőrizzük. elutasítottuk. 173 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 174 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 175 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 176 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 177 mellett tette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 178 okafogyottá vált, 179 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk Ample 19 mellette. Az Ample 19 okafogyottá vált, Ample 33 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Elutasítottuk. Ismételten túl sok lpp e s képviselő szavazott. Nem. Ezt elutasítottuk. 182 részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene azt elfogadtuk a 180-as második részét. 181 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 191. Igen, tessék. Mikrofonon kívül van, nem halljuk sajnos. 155-ös, 156-osról nem szavaztunk, mert ezek a 103-assal összeegyeztethetőek. So I'm talking about 155. A 155-östől a 158-asig terjedő módosítókról beszélek. Well, 154 was adopted, so that... A 104-est elfogadtuk, és ezért ezek okafogyottá váltak. De hát ezek kompatibilisek, mondják képviselő, a 153-assal a 154-est elfogadtuk, és azt mondják, hogy a 155, 157, 158 ezért okafogyottá vált. Kérném, hogy 155-ös, a 157-es, 158-as ezek okafogyottá válnak. a 154-est elfogadtuk, de folytassuk, folytassuk a szavazást, és majd ellenőrizzük még a szavazás előtt. A 152-est elfogadtuk. A 154-es okofogyattá vált. Igen, mondja az elnök, teljes mértékben igaza van, én tévedtem, és ezért elnézést kérek. A 154-es remket van a szavazni, viszont szavazni kell a 155-ösről mellette, 155 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 157 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, és 158-as mellette, 156-os, 156-os, ezt elvetettük, 158-as, mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. Tehát, hogy összegezzem, ebben a 12-es bekezdésben elfogadtuk a 153-ast, az a 155-öst, 156 os elutasítottuk, 157-est elfogadtuk, és a 158-ast is elfogadtuk. A 159-est is elfogadtuk. Elnézésüket kérem, nagyon bonyolult technikai ez. Szerintem szavaztuk a 10. Tizen... 6-os kompromisszumról a 191-es következik, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 17-es kompromisszum, két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 196 mellette, ellene tartózkodik, Szerintem elutasítottó, de inkább nézzük meg. 196-os. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. 207 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 208 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk 209, nem ezt erről nem szavazunk. Szeretnének a következőkről blogban szavazni? Nem, nem szeretnének. 209-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 210 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 211-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 212-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 213-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 214-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 215-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 216-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 2017 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 218-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 220 két részben első rész mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 219-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szeretnék ezt még egyszer megvizsgálni. That is past Elfogadtuk. 221-es mellette. Ez oka fogyottá vált? 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 229 228-as okafogyottá vált, 229, 232, 32, 32 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elfogadtuk, elfogadtuk. 238 mellette, ellene, ellenőrizzük. 238-ast. Elutasítottuk, 239 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 240 mellette ellenetartózkodik, elfogadtuk, 241 mellette ellenetartózkodik, elutasítottuk, Ample 32 mellette ellenetartózkodik, elutasítottuk, 242 mellette ellenetartózkodik, elutasítottuk, 243 mellette ellenetartózkodik, elfogadtuk, Ample 10 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk MP14 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk MP15 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk MP16 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 17 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 20 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 23 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 30 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 34 mellene el, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 37 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 37-est, elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2, 44-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 245 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 247 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 248 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 249 249-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 250 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 251-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 252 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 254 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 254 okafogyottá vált, 255 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 256 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 257 mell ezt 257 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 258 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 259 e, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 260 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 261 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 262 mellette ellene ellenőrizzük ezt, ezt elutasítottuk. 20-as kompromisszum mellett ellene tartózkodik elfogadtuk, 269 mellette tartózkodik elfogadtuk, 270 mellette ellene tartózkodik elutasítottuk, de elnőrizzük. Szerintem elfogadtuk. Nem, elutasítottuk. 271-es, ezt ókafogyottá vált, ebből 4 mellett erre tartózkodik, elfogadtuk, ebből 9 mellett erre tartózkodik, elutasítottuk, 272 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 273 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 274 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 275 mellette elmetartózkodik, elfogadtuk, 276 mellett ellenőrizzük. Rules 277. 277-es mellette elne tartózkodik, elutasítottuk, 278 Nine in favor. 2, 280 mellett tartózkodik, elfogadtuk. 280 mellett tartózkodik, elfogadtuk. 281. 282 in favor. 282 mellettel tartózkodik, elfogadtuk. 24-es bekezdés két részben első rész mellett tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 295-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 296 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 298 és 299, ezek okafogyottá váltak, ezek is okafogyottá váltak, okafogyottá váltak, 307. Mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 308-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 309-es mellette ellene tartózkodik, elvetettük. 300... 310-es mellette ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el, 311 mellette ellenet tartózkodik, elvetettük, 312 mellette ellene tartózkodik, elvetettük, 313 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. Tehát 3. That's passed. Elfogadtuk. 314 mellette Ezt is ellenőrizzük, 3.14-est. Jó, 3.14-est elfogadtuk, 3.15-ös mellette ellene tartózkodik. Elvetettük. 3.16-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 3.17 mellette ellene ellenőrizzük a 317-est a biztonság kedvéért, ha nem bánják. Nem fogadtuk el az Employment 24-es mellette. Nem fogadtuk el. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 318-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 319-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 320-as, ezért nem vesztette? Igen, akkor el nem kell szavazni. 321-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 322 in favor. 322 mellett ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 323 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 324-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 3.25-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 3.26 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ezekről kell szavaznunk. Igen, 3.27 mellette ellene tartózkodik, elvetettük, 328-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a 328-ast. Nem fogadtuk el, 329 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 330 mellette ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, zene múljon. Igen, valóban elfogadtuk. 331-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 31-es mellette ellene. Ja nem, igen, bocsánat, 31-es nem kell szavaznunk, az értelmet vesztette. 332 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 333 mellette ellene tartózkodik nem fogadtuk el, 3.34 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 3.35 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 3.36 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 3, jó ellenőrizzük elektronikusan 3.36-ost. Falls 337 in favor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 I'm going to check that. Yeah. Employment 20. Ellenőrizzük elektronikusan. Az Employment szakbizottság, tehát foglalkoztatási szakbizottság 25-ös módosítóját elfogadtuk. De szaros volt. Employment 11-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Employment 29-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. A 343-as 344-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 345-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 346 mellette ellene tartózkodik, elvetettük 347 mellette ellene. Elfogadtuk. 348-as mellette. 348-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 349-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 350 mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 351-es mellette ellene tartózkodik. Elvetettük. 352 mellett ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el Employment 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 53 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 354-es mellette ellene. Ellenőrizzük elektronikusan a 354-est. That falls. Nem fogadtuk el. 355 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 356 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 357 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 358 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 360 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 361 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 362 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 363 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 359 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 364 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 23-as kompromisszum, három részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész, mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizik a biztonság kedvéért, tehát 23-as kompromisszum második részéről szavazunk. Elfogadtuk, kis különbséggel, harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És 373 asra ugrunk, mellette ellene tartózkodik nem fogadtuk el, 374 mellette ellene. Kérem ellenőrizzük a 374-eset. Sorry, fools, thank you. Nem fogadtuk el, 376-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 375-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 377-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 378 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 379 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 380 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Employment 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk egyes módosító mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk kettes mellett ellene tartózkodik. Szerintem ezt elektronikusan ellenőriznünk kell, tehát a kettes módosítóról szavazunk. Amendment 2. Kettes. Kettes módosítóról szavaztunk. Okay. Kezdjük újra, tehát kettes módosítóról szavazunk. Ez a 8A új hivatkozásról szavazunk elektronikusan. Még hárman nem szavaztak. Szavazást lezárom. Egy szavazat különbséggel elvetettük. Now we've got a new camera on the table. Ah. Thank you for taking pictures of us. You're being, you're on camera. Be careful. There's a robot up here. Take. Van itt egy robotkamera, ami visszafotózza önt. Lehet, hogy előbb-utóbb drónok is repkednek majd itt a teremben. A 48-as módosító biztos erről szólt. Na, komolyra fordítva a szót, 3-as módosító mellette. Ellen, tehát 3-as mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el, de hát ellenőrizzük a biztonság kedvéért a négyest. Yeah, that falls. And... Valóban nem fogadtuk el ötös és hatos mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Employment C2 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk C3 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 7-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 9-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 10-es mellette tízes mellett, jól ellenőrizzük elektronikusan a tízest. Nem fogadtuk el 11-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt is a biztonság kedvéért. nem fogadtuk el, szavazat egyenlőség esetén, 12-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük tehát a 12-est is elektronikusan. Nem fogadtuk el, egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 22-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk és ugrunk tovább 3-as kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum a második rész, az 5-ös kompromisszum, a második része persze mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 45-ös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 46-os mm-hmm. értelmet vesztett a 47-es mellett, 47-es mellette, ellene elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, employment A mellette tartózkodik, elfogadtuk, B mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, C mellett ellen tartózkodik. Hmm, nem fogadtuk el. Valaki nagyon integet nekem a kollégák közül, parancsoljon. Sim, senhora Presidente, obrigado. Eu enviei ontem, dei conhecimento ontem ao Secretário. Elnök úr, itt most egy kis technikai szünet állt be a beszédben. Köszönöm, elnök asszony. Tegnap az árnyék előadóknak, a titkárságnak és az elnök asszonynak is elküldtem azt a gondolatomat, hogy szeretnék egy kisebbségi véleményt benyújtani az 55-ös cikk alapján. A kisebbségi módosítónk, illetve a kisebbségi vélemény ezt a szavazás után fogom majd felolvasni. Az egységes piaci mechanizmus felerősítette a gazdaság divergenciájának a széthullását, az adóelkerülést, a privatizáció, a dereguláció, a kereskedelmi kapcsolatok romlását és a tőke koncentrációt eredményezte. Az egységes piac olyan koncepciókra épül, mint a konvergencia, a szolidaritás, és ez ahhoz vezetett, hogy az új liberalizmus, a neoliberalizmus elmélyült. Ennek nevében támadták meg egyesek a munkavállalók jogait, csökkentették a fizetéseket és rontották a munkavállalók helyzetét egy igazságosabb és jobban elosztó költségvetésre lenne szükség. Nagyon jelentős a munkanélküliség, a növekedés akadozik, a KKV-k finanszírozási képessége nagyon gyenge, ide nem érkezik beruházás. Az Európai Bizottság egy belső egységes piaci stratégiát indított. Mi eltérő véleményen vagyunk, ugyanis a többségi vélemény kapitalista célokat fogalmaz meg, amely a nagy tőkések kezében csoportosítaná az összes erőforrást. A tagállamok gazdaságában a kizsákmányolás van jelen, az egységes piac jelenlegi modellje a legitim munkavállalói jogok és érdekek ellen hat. Köszönöm.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 Szeretné, hogyha elolvasnám, felolvasnám az 56-os szabályt. Ezek az eljárási szabályokban szerepelnek. Amikor a szakbizottság véleménye nem egyhangú, a jelentésnek össze kell foglalnia a kisebbségi véleményt is. A kisebbségi véleményeket akkor lehet kifejezésre juttatni, amikor a szöveg egészéről szavazunk, és a szerzők kérésére írásos nyilatkozatba foglalható, amely nem haladja meg a 200 szó terjedelmet. Ezt hozzá kell csatolni a magyar a nyilatkozathoz, és az elnök, vagyis én, én szerencsés, kell, hogy elrendezze azokat a konfliktusokat, amelyek jelen rendelkezések alkalmazásakor felmerülnek. Tehát ezt a véleményt a teljes frakció kéri? A GUE frakció véleménye ez? Nem, a szabály a képviselőkre vonatkozik, nem pedig a frakciókra, ez nem a frakció véleménye. De az is szerepel itt, hogy a kisebbségi vélemény összefoglalásáról van szó. Tehát mielőtt tovább lépnénk, a szerző kérésére ezt mondja a szabály. Igen, valóban így van de feltételezhetően, ha arról szavazunk, hogy a kisebbségi vélemény bekerüljön a jelentésbe, akkor azt feltételezzük, hogy bárki, aki nem támogatta a jelentés egészét, az egyetért mindennel, amelyet ön az imént felolvasott. És szeretném tudni, hogy vannak-e más képviselők, akik... Várjon egy pillanatot még. Kérem, hogy várjon még egy kicsit. Tehát van-e olyan képviselőteremben, aki vagy tartózkodni kíván, vagy ellene szavazni ennek a jelentésnek, de nem ért egyet a felolvasott nyilatkozattal sem. Van-e olyan, aki nem akar támogatólag szavazni erről a javaslatról, de nem ért egyet az imént felolvasott véleménnyel sem, amelyet a vörös inges úriember felolvasott. Penento López. Mr. Pimento López. Pimento López úr, hát a felolvasott vélemény. Elnök asszony, itt egy normális eljárásról van szó. Ez más szakbizottságokban is előfordult már, máskor is szoktak kisebbségi vélemények megjelenni, és ez nem csak az aláírók véleményét foglalja magában. Itt egy olyan kisebbségi véleményről van szó, amelyet hozzácsatolunk a jelentéshez, és mindenkinek a véleményét magában foglalja, akik ellene szavaztak. Úgy gondolnám, hogy van más kisebbségi vélekedés is, ugyanis szavazhatunk ellene, tartózkodhatunk, számos különféle politikai vagy ideológiai oka lehet ennek. This has not been normal in az én tapasztalatom szerint ez egyáltalán nem a normális eljárás része. A kisebbségi véleményekről szóló részt olvasva nekem úgy tűnik ebből, hogy a kisebbségi vélemény összefoglalja mindazoknak a nézeteit, akik nem támogatják a jelentést. Antones Kága, utána pedig András Fab következik. Én eh, tiltakozom ez ellen a nonsense ellen. No. Nagyon örülök, hogy önnek van önálló véleménye, csak szeretnék eh, meggyőződni arról, hogy ez mindenkinek a véleményét eh, tükrözi, aki nem támogatja ezt a jelentést. Viki, lehet, hogy én kicsit udvariasabban fogalmazok, mint Tony, de először is eh, itt egy 200 szónál rövidebb írásos nyilatkozatról van szó, és azt hiszem, hogy nem demokratikus, hogy valaki bejön ide a szavazásra, és két percig beszél egy ilyen módosításról. A demokrácia arról szól, hogy a többséget keressük, és úgy tűnik, hogy jelen helyzetben nem segít az, hogyha csak felolvasok ezt a nyilatkozatot. Hogyha írásban csatoljuk ezt a szavazáshoz, azzal nincsen problémám, de először meg kellene néznünk, hogy hol áll a többség. Lehet, hogy egyhangú lesz a szavazás, és akkor ennek a megjegyzésnek nem is lesz értelme. Köszönjük szépen, Dalton úr. Ugyanezt szerettem volna mondani, mint amit András. Az eljárási szabályokban az van, hogy írásos nyilatkozatról van szó, tehát azt szeretném kérdezni, hogy az elnök az eljutattak-e írásos nyilatkozatot? Én úgy értelmezem ezt a helyzetet, hogy az írásos nyilatkozatot az árnyék előadóknak küldték el, de az elnöknek nem. Lehet, hogy a titkárságnak is eljutották, de én ezt mostanáig nem láttam. Tehát nekem egy nagyon egyértelmű kérdésem van, van-e olyan a teremben, aki nem támogatólag fog szavazni erről a jelentésről, tehát olyan, aki tartózkodni kíván, vagy nem mer szavazni, és aki ugyanakkor nem ért egyet ezzel az írásos nyilatkozattal. Igen, ebben az esetben attól tartok, hogy nem tudom elfogadni az önnyilatkozatát, mint ami az összes kisebbségi szavazatot képviseli. Még egyszer szót adok önnek. Elnézést kérek, elnök asszony, de itt egyáltalán nem arról van szó, hogy valami ritkán alkalmazott szabályt húzunk elő, ami, ami egy demokráciát hozza vissza a parlamentbe. Ez egy teljesen egyértelmű szabály, hogyha a szakbizottságban nem egyhangú a véleménynyilvánítás, akkor a jelentéshez hozzá kell csatolni a kisebbségi véleményeket többes számban. És ez nem korlátozza a kisebbségi véleményt, nem írja elő azt, hogy a kisebbségi véleménynek tükröznie kell mindazok véleményét, akik ellene eh, szavaznak eh, a jelentésnek. Ez azoknak a véleményét tükrözi, akik aláírják ezt a kisebbségi véleményt, ebben az esetben én vagyok ez az ember. A szakbizottság titkársága, az árnyék előadók tájékoztatást kaptak erről a nyilatkozatról, és ők egyetértettek azzal, hogy ez a szabályzatnak megfelel. A szavazás után kisebbségi véleményt nyilvánítottam. Uh, Köszönöm szépen, Viki. Én már korábban jeleztem, hogy ez nem egy frakciós vélemény, és én sem értek vele egyet, ami azt illeti. Ez egy képviselő személyes véleménye, és én azt szeretném, hogyha Pimento López úr neve, ami szerepel is ezen a nyilatkozaton, az egyértelműen jelölésre kerülne a csatolmányban is. Ez, ez gondot jelentene? A probléma szerintem az, hogyha ezt most kisebbségi véleménynek hívjuk, az összefoglalja mindazoknak a véleményét, akik kisebbségbe kerültek a szavazáson. És az eljárási szabályokban az szerepel, hogy lehet kisebbségi véleményt megfogalmazni, amely akkor a kisebbség véleményét kellene, hogy összefoglalja. Amikor a szakbizottság véleménye nem egyhangú, a jelentésnek össze kell foglalnia a kisebbségi véleményt is. Pont. Igen, angolul beszélek, és értek is angolul. A kisebbségi véleményt a szöveg egészéről való szavazás után kell kifejezni, és írásban 200 szónál nem hosszabb terjedelemben kell hozzácsatolni a véleményhez. Hadd éljek egy javaslattal. Meg fogom vitatni ezt a jogi szolgálattal a szavazás után. Megértem, hogy azok, akik kisebbségbe kerülnek a szavazáson, összeállhatnak és kisebbségi véleményt nyújthatnak be. Én tiszteletben tartom ezt a jogot, de azt nem gondolom, hogy joga lenne bárkinek is a saját véleményét olyanok szájába adni, akik nem írták ezt alá. Én azt javaslom, hogy azok, akik nem támogatják ezt a véleményt, gyűjjenek össze a szavazás után, és javasoljanak egy vagy több kisebbségi véleményt. És ezt hozzá tudjuk adni a jelentéshez. De még meg fogom kérdezni erről a jogi szolgálatot is. Megfelelő ez mindenkinek, akkor következhet a szavazás. Rendben, tehát szavazunk a szöveg egészéről. Mici asszony. Hogyha jól értettem, valaki azt mondta, hogy az árnyék előadók megkapták ezt a szöveget. Én szeretném mondani, hogy én nem kaptam ilyen nyilatkozatot, tehát ezt is figyelembe kellene venni. Mi támogatólag szavazunk, tehát mi nem értünk egyet a benyújtó kisebbségi véleményével. Az INF-nek van egy véleménye. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egyetemű a jogi szöveg, én is jogász vagyok Ez a szöveg számunkra nem elfogadható, és én ezt szeretném bevetetni. Oké, Okay, so... Rendben. Most tehát szavazni fogunk a szöveg egészéről. Mikrofon nélkül beszél sajnos az elnök asszony. May I suggest that those... Azt javasolnám, hogy az a három képviselő, aki ellene szavazott, döntse el, hogy csatlakozni kíván-e a kisebbségi véleményhez, vagy másképp kívánja magyarázni a szavazatát. Köszönjük szépen, Laura. Eh, parole. Eh. Igen, köszönöm szépen. Néhány dolgot szeretnék elmondani. Úgy gondolom, hogy 2016-ban vagyunk, nem kommunista időket élünk már, és köszönöm is mindenkinek a szavazatát. Azt gondolom, hogy nagyon széles körű volt a szöveg támogatottsága, tehát köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a Trebezius jelentésre, a virtuális pénznemekről. A hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, második bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, Első kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Azt elfogadtuk. Első kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Um, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Elutasítottuk 9-es módosító mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 12-es módosítóhoz kiesett, 5-ös kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 18-ast. 18-as és 19-es együtt. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Még néhány szavazat kell. Lezártuk a szavazást. Ezt elutasítottuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmincas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es mellette ellene ellenőrizzük. Elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es 39-es, javítja magát az elnök mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, és szavazunk a vélemény egészéről. Köszönöm szépen. Rendben, ezzel is meg vagyunk. még három szavazat kell, elfelejtettem bejelenteni a szavazás eredményét. Még hárman kell, hogy szavazzanak. Rendben, lezártuk 31-en mellette, szavaztak két ellenszavazattal, négy tartózkodás mellett. Andreas, szeretnél hozzászólni? Elnézést, Viki, csak gratulálni szeretnék a jelentés készítőinek és a sikeres szavazásért is, és szeretném egyértelművé tenni, hogy mi tiszteletben tartjuk mindenkinek a kisebbségi véleményét. Lehet módosítani az eljárást, és arról lehet szavazni, de hogyha valaki nem akarja ezt módosítani, akkor lehet írásos nyilatkozatot készíteni erről. Ez a legjobb eljárási módszer ennek. Igen, köszönöm szépen, és köszönöm még egyszer az előadónak is, különösen a bels- az egységes piaci jelentés kapcsán. Ez nagyon nagy ívű munka volt, és a kisebbségek véleményét tiszteletben tartjuk, de ez nem szólhat mindenkinek a nevében, aki ellene szavaz. Tehát kérem gondoskodjanak arról, hogy összejönnek és megbeszélik közösen, hogy mi a véleményük. Most a Szeze jelentésről szavazunk, a, ezt az ügyet pedig a jogi szolgált elé viszem. A Szezák jelentés hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 305-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodás 81-es mellette 81-83-as és 306-os, tehát mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, ez egy nagyon szoros szavazás, ellenőrizzük. lezárjuk, elutasítva 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 307-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 89-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. tizennyolc mellette ellene tartózkodás. tizennyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. meg akarják nézni elektronikusan? elutasítva egy szavazattal. 327-es mellette, 327-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Három as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 393-as mellette, ellene, ellenőrizzük a 93-as módosítót. elfogadtuk. 94-es mellette. Nem, javítja magát az elnök, elnézést, ki ez elutasítva. Tehát 95-ös, illetve a 331-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 101-es mellette ellene ellenőrizzük. Passed. Elfogadtuk. 98-as. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 98. Ezt elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 97-es, mellette ellene ellenőrizzük. Rendben, tehát a 97-es, a 327-es, 330-as, ezek kiestek. 333-as mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 334-es mellette, ellene elutasítva, 335-ös mellette, ellene, elutasítva. 106-os mellette, ellene, elutasítva, 105-ös mellette, ellene, elutasítva, 107-es, ez nyelvi módosító 338-as első rész mellette, ellene, ellenőrizzük. Falls. Elutasítva. 336-os mellette. Ellene. A 336-ost visszavonták. Az én listámon ez nincs rajta, de hiszek önöknek. 108-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Azt. Elfogadtuk, 109-es mellette, ellene, elfogadtuk. 337-es mellette, ellene, elfogadtuk. 110-es mellette, ellene, ellenőrizzük. elutasítva. 339-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Elutasítva. 116-os mellette, ellene, ellenőrizzük. elfogadtuk. 114-es mellette. A 116-ost elfogadtuk, tehát uh, itt uh, ezt be is fejezhetjük, uh, így sok időt takarítunk meg. 121-es. One, two, one. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ez volt a 121-es, tehát ki van a 121-es mellett, 121-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 344-es mellette, ellene, ellenőrizzük ezt inkább. That's passed. Ezt elfogadtuk. 327-es mellette. E, ez tehát kiesett 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 327-es betoldás mellette, ellene. Nézzük meg elektronikusan. 135-ös Ezt elfogadtuk. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 149-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 158-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 158-as. Ezt elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Százhetvenes mellette, ellene, ellenőrizzük, százhetvenes. es elfogadtuk, 171-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Ezt elutasítottuk. 172-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Ezt elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 180-as mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tehát ez a 180-as és a 357-es. Lezárjuk a szavazást. Ezt elutasítottuk. 181-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 357-est is meg kell még szavaznunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 181 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 182-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 182-183-as az ugyanaz, tehát ellenőrizzük ezt a 182-es, 183-asat, akkor ellenőrizzük ezt. Ezt elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 184-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 185-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 187-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 188-as mellette, ellene, ellenőrizzük. Ezt elfogadtuk, 189-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ezt elutasítottuk. 190-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 360-as mellette ellene ellenőrizzük. Ezt elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 362-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Elutasítva. 205-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Elutasítva. 204-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. tehát minden más kiesik a 207-esig, mellette ellene ellenőrizzük 207-es. Ezt elfogadtuk. 208-as mellette ellene ellenőrizzük. elutasítva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettőszáztizenkilenc mellette, ellene, ellenőrizzük. Ezt elutasítottuk. 225-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük 225-ös. Elutasítva. 374-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük. Elutasítva. 226-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 226-os. Elutasítva. 375-ös mellette, ellene, ellenőrizzük. Ezt elutasítottuk. 227-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Elutasítva. 16A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 240-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 240-es. Ezt elutasítottuk. 378-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 379-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 379-es. Ezt elutasítottuk. 380-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 380-as. Elfogadtuk. 381-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Elfogadtuk. 382-es mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük ezt is. Azt hiszem elfogadtuk. Igen, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 386-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 269-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 270-es mellette ellene ellenőrizzük. Elutasítva. 270, illetve 392-es mellette ellene. Ellenőrizzük ezt is. Ezt elfogadtuk. 394-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 394-es. Ezt elutasítottuk. 395-ös. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Elutasítva. 396-os mellette, ellene, ellenőrizzük. Elutasítva. 397-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 398-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell, 397-es. Elutasítva. 398-as mellette, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 272-es kiesett, 399-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Ezt elfogadtuk, ez volt a 399-es, 400-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 401-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 402-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Elfogadva. 403-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 273-as mellette ellene tartózkodás. 273-as, 4-es, 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Rendben elfogadtuk. Egyes mellette ellen tartózkodás elfogadva. 255-ös, 280-as és 281-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 283-as kiesett, 276-os és 287-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 277-es, 286-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 285-ös, ez kiesett, akkor második módosító. Elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 279-es, 282-es, tehát 279-es mellette ellentartózkodás ellenőrizzük. Kettő 284 mellette, ellene. Ellenőrizzük. this is amendment 282-284-es módosítókról van szó. Egyes kompromisszum mellett ellen tartozkodik, elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodik. Okafogyottá vált, 290-es mellett tartozkodik, ellenőrizzük, elfogadtuk. 291-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Előzzük ezt is. 291-est. Ezt elutasítottuk. 292 7-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 18-as mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 19-es mellette ellene ellenőrizzük, A 19-est ellenőrizzük. A 18-as is ellenőrizzük. Szerintem ezt elfogadtuk. 22 mellette ellene ellenőrizzük a 22-est. Ez eh, elutasítottuk, 23-as mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük a 23-ast. passes. Elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 28-as mellett. Szerintem a 25-öst elfogadtuk. Rendben. Négyes kompromisszum mellett eltartózkodik. Elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik. Ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük. Pons. Elutasítottuk. Nem működik a szavazógépe? Akkor üljön egyen arrébb. Hát, ha az működik. Well, we'll see if it works on the next vote. Megnézzük, hogy a következő alkalommal működik-e majd. 39 in favor. 39 mellette ellene. Ellenőrizzük a 39-est. Thank you. Köszönöm. Elfogadtuk. 41-296 mellette ellene tartózkodik, Ellenőrizzük ezt is. 41-es és a 296-os. Elutasítottuk. 42 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Igazából nem vagyok ebben biztos a 42-esben, úgyhogy inkább ellenőrizzük. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 44-es mellette ellene. ellenézést elnézést. 44-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 49-es mellette ellene tart, nézzük meg. Falls. Elutasítottuk. 48 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. 48. A 48-ast ellenőrizzük. False. Elutasítva. 297 mellette ellene tartózkodik, ezt is ellenőrizzük a 297-est, 297. Past. Elfogadtuk. 46. Mellette. Az fogyottá vált, nem vált fogyottá. 46-os mellette. Ellene. Ellenőrizzük. That's four. Elutasítva 47. Mellette. Ellene. Elfogadtuk 50. Mellette. Ellene. Az 50-est ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, és valóban elfogadtuk. 51-es mellette, ellene. es ellőrizzük ezt is. I'm sorry guys that this is so long. Sajnálom, hogy ilyen hosszúra nyúlik ez, elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Elfogadtuk. 60-as mellette elutasítottuk, 58 mellette ellene tartózkodik, e, nem tudom, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Én emellett szavazok, az biztos. It's past. Elfogadtuk, igen. 57-es mellette, ellene. Nem, mégsem a 61-es mellette tartozkodik. 61 est elfogadtuk hangulag, 62 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk, 65-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 66-os mellette eltartózkodik, elfogadtuk. 67-es mellette ellene tart, nézzük meg ezt is. Passed. Elfogadtuk. 68 mellette ellene ellenőrizzük. False elutasítva, 69-es mellett elne tartózkodik, elutasítottuk, 70-es mellette elne ellenőrizzük, Passed. Elfogadtuk. 299-es mellett ellene tartózkodik elutasítva, 71-es mellett ellene tartózkodik elutasítva, Agri egy mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Agri 2 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Agri 3 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Agri 4 második része mellette, ellene ellenőrizzük. and pass. Elfogadtuk. Agri 5, második rész, mellette, ellene, ellenőrizzük. Passed. Elfogadtuk. Agri 6, mellette, ellene, ellenőrizzük. that as part. Elfogadtuk az Agri 6-os. Agri 8 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Agri 9 els, bá, első rész mellett ellene ellenőrizzük. Yes, please. Um, I agree Agri 15 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Agri 16 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Agri 17 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Agri 18 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Agri 19 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Balls. No. Elfogadtuk. Agri 21 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Agri 22 mellette ellene ellenőrizzük. Agri 22. Agri 22-es. Elfogadtuk. Huszonhat első része mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És a végéhez érünk, végső szavazás. Gratulálunk! 34 szavazattal elfogadtuk. Nie, zostaw tam. Chodź. No to ale ona popatrzy, czy może. Vicky, may I, may I ask you how... Vicky, kérdezném, hogy mi lesz a többi szavazni valóval, mert a kollégáknak el kell menniük sajnos. Elnök, hát szavaznunk kell. Okay, let's vote very quick. Uh, no, I need, I need beer. We're just looking at the agenda, please. Megnézzük gyorsan a napi rendet. We're just going to quickly uh, thank you very much, interpreters. You're doing a splendid job. Köszönjük a tolmácsoknak, hogy kitűnő munkát uh, végeznek. We will try and keep voting until the commissioner is here. And... Megpróbáljuk folytatni a szavazást addig, amíg ide nem ér a biztos, tehát kicsit még tartsanak ki. Során szóba jelentés következik a kereskedelmi és befektetési stratégiáról. Egyes módosítás mellett erre tartozik elfogadtuk, egyes kompromisszum mellett erre tartozik elfogadtuk, kettes kompromisszum mellett erre tartozik elfogadtuk. 18-as melletterem tartozik, akkor fogyottá vált, 19-es mellett melletterem tartozik, 19-es. Ellenőrizzük a 18-ast, ellenőrizzük a 18-ast. Okay, it's fallen elutasítottuk. Tizenkilences. Szavazás lezárom, elutasítva 20-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 21-es visszavonták, 4-es kompromisszum mellette, el nem tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 25-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 28-as mellette okafogyottá vált, 29-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. elutasítva, 30-as mellett nem tartózkodik, elfogadtuk, 30-as második rész so much. Um, the Commissioner's got a bit more time at the end of the meeting. Folytatjuk a szavazást, mert a biztosnak lesz majd az ülés végén még több ideje. 32-es mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, 33-as mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk, ez okafogyottá vált, okafogyottá vált, 33-as második rész mellett tartózkodik, elfogadt, elfogadtuk, elutasítottuk. 34-es részenként első rész mellette elmentetőzkodik, elfogadtuk. Második rész, ezt, erről nem kell szavazni. Okay. That's passed. Elfogadtuk. Most akkor a második részre szavazunk. Mellette ellene ellenőrizzük. Elutasítva. Ötös kompromisszum mellett nem tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Hetes kompromisszum mellett nem tartózkodik, elfogadtuk. Ötveres módosító mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Pass. Elf elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellett tartózkodik, elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 55 mellette, ez okafogyottá vált, 9-es kompromisszum, 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 67 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 69-es okafogyottá vált, 11-es kompromisszum mellett ellentartózkodik elfogadtuk. Hát 67, yes, what... A 67-est ellenőrizzük. It's passed. Elfogadtuk. 76 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es részenként első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 85-ös mellette tartózkodik, elfogadtuk. 86-os ez okafogyottá vált. 87-es mellette ellene elfogadtuk. 13-as mellette elfogadtuk. 91 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 92-es okafogyottá vált, 94-es mellette ellene elfogadtuk, 95 mellette ellene A 94-est elfogadtuk, 95-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, 90... 95-ös elutasítva 96-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 97-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás. How long is the voting list realistically? 200 amendments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 This is the final vote on the... Ez a végső szavazás, 35 az arány elfogadtuk, a biztos kint vár, megkezdetjük a Dalton szavazást, de viszonylagosan gyorsan kell eljárnunk, vagy hármas kompromisszum mellette, elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 4-es kompromisszumot elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk elutasítva 52 Okafogyattá vált, 53-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 55-ös mellette 55-ös 55-ös mellette ellene tartózkodik elfogadtuk 56-os mellette ellene tartózkodik elutasítva, 57-es mellette ellenet elfogadtuk, 58-as, 59-est visszavonták, 59-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 67 okafogyottá vált, 68 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 69 mellette, ellene elutasítva, 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 71 mellette ellene elfogadtuk, 72 mellette ellene elfogadtuk, ellenőrizzük a 71-est. Elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 85 mellette, ellene elfogadtuk, 86-os mellette, ellene elutasítva, 11-es elfogadtuk, 91-es elutasítva, 12-es kompromisszum elfogadtuk, 98-as elfogadtuk, 13-as kompromisszum, elfogadtuk. 15-ös, 11-est elfogadtuk, 105-ös, 16-os kompromisszum, elfogadtuk, 16-os kompromisszum, elfogadtuk, 117 elutasítva, 17-es kompromisszum, elfogadtuk, 123 elutasítva, 124 elutasítva, 125 erről nem kell szavazni, 131-es mellette, ellene, elutasítva. 132-es elutasítva. 18-as mód, ö, kompromisszum elfogadtuk, 136-os elfogadtuk, 19-es kompromisszum elfogadtuk, 139-es mellette ellene ellenőrizzük. Passed. Elfogadtuk. 140-es, elfogadtuk. 20-as kompromisszum, elfogadtuk. 21-es kompromisszum, elfogadtuk. 153, elfogadtuk. 154, elfogadtuk. 155-ös, 155-ös már elutasítva. 22-es kompromisszum, elfogadtuk, 160-as mellette, ellene elfogadtuk, 162-es elfogadtuk, 163-as elutasítva, 23-as kompromisszum elfogadtuk, 173. Elfogadtuk. 174. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Elutasítva. 175, 176. Elutasítva. 178. Elutasítva. 177 elutasítva ellenőrizzük. es elutasítva. 179 mellette, ellene, elutasítva, 180 mellette, ellene, elutasítva, 181 mellett, 182 mellette el, eluta, elfogadva, 183 mellette el nem elfogadva, 184 mellette erről nem szavazunk, 185 mellette elfogadtuk, 24-es kompromisszum elfogadtuk, 189-es mellette, 189-es. withdrawn. Ezt visszavonták. 26-os kompromisszum mellette elfogadtuk, 26-os kompromisszum elfogadtuk, 194 mellett elfogadtuk, 27-es kompromisszum mellett elfogadtuk, 197 mellett elfogadtuk, 100 visszavonták, 198 mellette elfogadtuk, 199 mellette ellene ellenőrizzük 199-est. falls. Elutasítva 200, mellette tartózkodik, elfogadtuk, 28-as, elfogadtuk, 202, elfogadtuk, 205, elfogadtuk, 206, elfogadtuk, 29-es kompromisszum, elfogadtuk, 1-es, elfogadtuk, kettes, elutasítva, hármas, elfogadtuk, négyes, ez okafogyottá vált, ötös, hatos, elfogadtuk, egyes kompromisszó, elfogadtuk, 11-es elfogadtuk, 12-es, 13-as elutasítva, 14-es ellenőrizzük. elutasítva, 15-ös, elutasítva, 16-os, elfogadtuk, 17-es, elfogadtuk, 18-as, elfogadtuk, 2-es kompromisszum, elfogadtuk, 23-as, elutasítva, 24-es, elfogadtuk, 26, elutasítva, 27, 27, elfogadtuk, a 26-ost elfogadtuk, a 26 est elfogadtuk, 28-as elfogadtuk, 29-es elfogadtuk, Okay. That's one last vote, Julie. Még egy perc. 33 arányban elfogadtuk, és az utolsó, az egy egyetlen szavazás, és duva és jó magam jutottuk ezt be, az új VAM kapcsolatos. Köszönöm, Filip. Óriási munka ez az egy szavazás több milliárd fontot takarítottunk így meg a, az európai gazdaságnak. Many thanks everybody for a huge amount of work. How late are we? So the commissioner's just asked me what we've been talking about. Kérdezte a biztos úr, hogy miről beszéltünk ilyen sokáig. Nos, akkor megválaszolom ezt a kérdést. Az Egységes Belső Piaci Stratégia egészéről szóló jelentésről szavaztunk. Hú, nagyon izgalmas volt. A nem e, vám e, jellegű kereskedelmi akadályokról, illetve az belső piacon belüli tisztességtelen piaci eljárásokról azt hiszem, hogy nem kell elmondanom, hogy ez mennyire fontos kérdés, akár csak a, a virtuális fizetőeszközök és a moszkovici csapat által elkötött hibákat is kijavítottuk a VAM kódexen belül, ami nagyon negatívan érintette volna export-importot. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és akkor nem is olyan vészes késéssel elkezdhetjük a következő napi rendi pontot, ezt mecserét Andrew Sansippel. Agenda is the exchange of views with Vice President Andrus Ansip, who's responsible for the digital single. Tehát az egységes digitális piacért felelős biztossal fogunk eszmecserét folytatni az Európai Bizottság munkaprogramjának megjelenése előtt. Rögtön is adom a biztos úrnak a szót, aki egy rövid tájékoztatást tart. a Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Ez ma a parlamentben már a második ülésem, és látom, hogy vannak olyanok, akik mind a kettőben eh, részt vesznek. A digitális belső piac kapcsán hol járunk, Tavaly májusban indítottuk be ezt a stratégiát, és aztán e, ezután az első jelent, e, javaslatokat is megtettük decemberben, amelyek egyébként szorosan összefüggnek az önök szakbizottságának munkájával. Az egyik a e, szerződésekre vonatkozó szabályokat jelenteni. 28 darab különböző szabály vonatkozik a termékek online kereskedelmével kapcsolatban. A digitális tartalomra vonatkozóan szeretnénk, hogyha nem lenne 28 különböző szabály, hanem csak kettő. A kézzelfogható termékek és a digitális eh, tartalomra egy-egy külön szabály vonatkozna is kész. A másik pedig eh, a digitális tartalom hordozhatósága. Úgy érezzük, hogy az Európai Unióban már nagyon itt van az ideje annak, hogy elinduljunk a jogok reformjának útján. Persze ez a hordozhatósági csomó nem fog minden problémára megoldást kínálni, ugyanakkor óriási előrelépés jelenthet. Ahogy azt tudjuk, az európaiak 35%-a legalább 10 évet külföldön tölt egy másik uniós tagállamban egy évben. Ezen utazók jelentős része szeretne hozzáférni a jogszerűen vásárolt digitális tartalomhoz, de a szerzői jogi meg korlátozások miatt ez nem lehetséges. Az internet használók 25%-át 25%-a VPN-t használ. Ez nincs ingyen, 5 10 eurót fizetnek havonta. Hogyha a VPN segítséget, tehát ilyen VPN hálózatok segítségével megteszik ezt, akkor fizetnek extrát, miközben nem kapják meg a szerzők az őket megillető pénzt. Szerintem egészen, egész egyszerűen érthetetlen számomra, hogy ezek a megkötések vagy korlátozások miért léteznek még mindig. Hogyha egyszer már a digitális tartalmat megfizették az emberek a hazájukban, akkor hogy mondhatja bárki, hogy most, hogy átrepültél a szomszédországba ugyanazt a zenét, a játékot, filmet, e, a sportközvetítést egy másik tagállamban már nem élvezheti, nem nézheti. De tudom azt is, hogy egyes tagállamokban a politikusok konkrét határidőket szeretnének szabni. Mondjuk 7 nap, 30 nap, vagy valami hasonló. Ennyi ideig fogjuk engedni a hordozhatóságot. Szerintem ez nagy rossz ötlet. Ha ilyen konkrét határidőket szabunk, akkor mi lesz Malmöben vagy Kopenhágában élőkkel? 50 ezren mennek át minden nap ezen a hídon. Az egyik országban élnek, és egy másik szomszédos országban dolgoznak. Ugyanez igaz mondjuk Franciaország vagy Luxemburg esetében, vagy Pozsony és Bécs esetében. Nap, mint nap emberek tízezrei lépnek át határon. Teljesen normális van már Európában, hogy a szomszédos országba járnak át dolgozni. Mit tehetünk tehát ez ügyben? harmonizáljuk mondjuk a szabadság időszak hosszát. Szerintem ez nem tűnik túl jó ötletnek. De az emberek nem csak nyaralás során akarják használni a mobil eszközeiket. Van, akinek a munkájához van szüksége erre. Ma Belgiumban, hol a Franciaországban, holnap után pedig Németországban dolgozik. Tehát miért akarnánk azt meghatározni, hogy hány, egy év hány napján dolgozhat valaki egy másik tagállamban? Azt hiszem, hogy ez a javaslat javaslat, ez az alapvető gondolat, hogy megszabjuk, hogy hány napig hordozható a digitális eh, tartalom, ez alapvető jogokat sértene. Uh-huh. És akkor majd figyelemekötjük, hogy egy másik de dalt hallgatott meg, vagy egy másik filmet nézett meg, aha, 4 perc, 32 másodperc, most meg ezt, most meg azt, hát ez túlságosan drága megoldás lenne. Arról nem is beszélve, hogy szerintem alapvető jogokat is sértene ez a fajta megközelítés is. Tehát egy, az előfizetés, ez a határvonal. napi, naponta hány percet, évente hány napot töltenek külföldön, szomszédos tagállamban. Ez nem is fontos. Van, aki a e, roaming barangolási díjakhoz e, e, köti ezt. Igen, erre vonatkozóan határoztunk meg korlátokat. De ott valaki másnak a hálózatát használjuk. De a, a digitális tartalom hordozhatóságánál ez, ez ezt már egyszer valaki jogszerűen megvásárolta, egyszer már fizetett érte. Hogy mondhatja neki bárki, hogy egy másik országban újra fizessen, vagy egész egyszerűen nem fér hozzá ehhez a tartalomhoz? Tudom, hogy túlságosan sok szakértő túl sok országban komoly eh, aggályokat támaszt eh, azzal szemben, hogy bizonyos számú napon túl, tehát korlátozás nélkül is hordozható legyen a digitális tartalom. Tudom, hogy túl sokakat aggaszt még ez a kérdés. Vannak politikusok, akik hosszabb átmeneti időszakot szeretnének. Most hat hónapról beszélünk. Szerintem az én véleményem szerint ez a hat hónap, ez egy teljesen e, jogosan e, megállapított időszak. Ne felejtsük el, hogy jövő év nyarától megszűnik a roaming, a barangolási díj is, amikor nem kell majd barangolási extra díjat fizetni a mobiltelefonra és mobileszközökre, akkor még többet fogják mobileszközéket használni egy másik uniós tagállamban. jogilag lefedett, jogszerű hozzáférést kell biztosítani majd mindazok számára, akik 2017. június 15-e után barangolás díj nélkül férnek hozzá a digitális tartalomhoz. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a VPN vagy más megoldások irányába a őket, hiszen a filmet megtekintők 68% azt mondja, hogy ingyen, úgymond ingyen töltenek le filmeket. Tehát vagy biztosítjuk a legális csatornát, vagy az úgynevezett ingyenes letöltés felé toljuk az embereket. Ugyanakkor, ha ez a szerzők eh, a szerzői díjakat, akkor nem fogják megkapni azok, akik ezt eh, megérdemlik. Ezért olyan sürgős ezt a digitális tartalom hordozhatóságának kérdését minél hamarabb megoldani. Kérem, hogy támogassák ezt a javaslatcsomagot, mert nagyon fontosnak érezzük. Ez lenne az első kérdés. A 100 megahertzes javaslatunk alapvetően nem az IMCO-hoz kapcsolódik igazán, hanem hát a fogyasztói kérdésekhez. Mert nem világos, nem kiszámítható a helyzet. Az érintettek a hagyományos műsorszóhorók, távközlési szolgáltatók nem tudják, hogy meddig használhatják még ezeket a frekvenciákat. Hogyha világos, kiszámítható lesz a helyzet, akkor talán hajlandóak lesznek majd pénzt is fektetni ezekbe. Két nappal ezelőtt nyújtottunk be egy új csomag, javaslatcsomagot, amely sokak azt mondták, hogy ez csak az ipar érdeke. De hát az ipar kit szolgál ki? A fogyasztókat, az embereket. A kettő mindig szorosan összefügg. This uh, uh, digital single market industry. A digitális uh, ipar vonatkozó javaslatcsomag is szerintem óriási előrelépés lesz. Kérem, hogy ezt is támogassák. Az elektronikus kormányzási cselekvési terv a másik, amiről beszélnem kell, ami kifejezetten az embereket szolgálja majd. Május 25-én fogjuk az elektronikus kereskedelmi csomagot benyújtani, beterjeszteni. Ez megint csak az imkó asztalára, asztalán landol majd, világos. Ma, ahogy önök is azt jól tudják, a nyilvános konzultáció, az ágazati vizsgálatok során begyűjtöttük az információkat, a Mystery Shopping Survey-ből is komoly eredményeket kaptunk. az online vásárolni próbálóknak csak az egyharmadaját sikerül, amikor határon túlról próbált vásárolni. Egész egyszerűen az emberek 2%-a nem fért hozzá ezekhez a honlapokhoz. 27%-a azoknak, akik hozzáfértek a websitehoz, nem tudnak regisztrálni, mert nem, úgymond a megfelelő országban volt az Endo lakcímük. Nem volt jó az IP címük. A 32% azoknak a szerencséseknek, akik regisztrálni tudtak, ilyen vagy olyan fizetési problémával szembesültek, mert nem fogadták el a hitelkártyájukat. Mindenki hallott már a SEPA-ról, Single European Payment Area, Egységes Európai Fizetési Övezet elméletileg. Ez azt jelenteni, hogy ilyen kifogásokat már nem kellene elfogadnunk. Bár nem mondhatná elméletileg már senki nekünk, hogy hát sajnos nem tudjuk elfogadni a hitelkártyáját Mégis 32% azoknak, akik tudtak regisztrálni, egész egyszerűen nem, eh, nem tudtak fizetni. Nem akarjuk azt mondani, hogy mindenkinek el kell fogadni a, eh, a kártyát, vagy a Mastercard kártyákat. Ezt döntse el a kereskedő. De hogyha elfogadja a Master kártyát, akkor a Belgában hogy Franciaországban, Belgiumban vagy Franciaországban kiadottakat is el kell fogadniuk. Ma azonban sajnálatos módon úgy tűnik, hogy ezt aktól megtagadják. Ahogy azt mondottam, nak volt problémája a, a kézbesítése. Tehát összesen alig negyede a próbálkozóknak tudott online vásárolni egy másik tagállamból. Kérdésem tehát a következő. Beszélhetünk igazán egy egységes belső piacról, amikor a próbálkozóknak csak az egy harmada tudhat el a átnyúló módon vásárolni. YouTube-on, eh, hogyha beírják, hogy eh, bilkés geoblocking, akkor eh, ez megmutatja, hogy miért kell változtatnunk a helyzeten. voltak az Európai Bizottságban olyan hangok, akik azt mondták, hogy a kisebb cégeknek bárhol kell szállítaniuk, a nagyoknak, a kisebbeknek nem, a nagyobbaknak azonban bárhol kell szállítaniuk. Hát szerintem semmiképpen egy európai céget sem kényszeríthetünk arra, hogy küvesztességet generáljon. Bizonyos cégeknek megvan a saját szállítási hálózatuk, máshol megvan az online kereskedelmi rendszerük, de nincs szállítási rendszerük, de vannak úgynevezett ilyen pick-up pontok, ahol föl lehet venni a csomagot. Ugyanakkor a nemzetiség alapján történő, vagy a hitelkártya kiállításának országa szerinti diszkrimináció elfogadhatatlan ma már. Vannak olyan magánszolgáltatók, akik elviszik a csomagot. Ez nem lehet kifogás. Hogyha például a, a kislányomnak szeretnék ajándékot venni, akkor ma azt mondják, hogy nem fogadjuk el a hitelkártyáját, mert nem a megfelelő országban adták ezt ki. Úgy tűnik, hogy vannak tehát, maradnak még problémák. Ki kell terjeszteni az egységes belső piacot nem csak fizikai, hanem a digitális értelemben is most már. Ahogy terjed a digitális tartalom, egyre fontosabb, hogy ezeket a digitális piac kiteljesedését kártó akadályokat megszüntessük. Ez volt, ennyit szeretem volna az elektronikus kereskedelmi javaslatcsomagról. De akkor még mindig itt van a szállítás problémája. A csomag küldő szolgálatok, a igen csak problémás. This is quite complicated issue in, in the European Union. Az Európai Unióban ez egy roppant bonyolult helyzet. A két kilogrammos kis csomagok határon átnyúló szállítása, ahol Hollandiában a legolcsóbb. 10 euró 50 cent. A belföldi és a külföldi csomagküldés díja tekintetében a legkisebb a különbség szintén Hollandiában található. De 1,6-os szorzóval kell számolni. Van olyan tagállam, ahol ez az belföldi és a külföldi csomagködési díjak közötti különbség 22-szeres. 22-szeres. Who is able to pay? Ki tud 22-szer annyit fizetni azért, hogy a határtól oldalára kivigye a posta ezt a kis csomagot? Az Európai Unió nem akar meghatározni az árakat, de szeretnénk mindenképpen átláthatóbb rendszert, egy összehasonlítás lehetővé tévő honlapot, ahol meg tudjuk találni a legjobb megoldást. Egy átláthatóbb rendszer remélhetőleg növeli a versenyt, és hogyha van verseny, akkor talán, sőt biztos vagyok benne, hogy a cégek és a polgárok reakciója elhozza majd az, alap, az olcsóbb árakat a az európai cégek és fogyasztók 50%-a számára a legnagyobb akadály az elektronikus kereskedelem terén az a drága csomagküldés. Csomagküldés egyszerűen drága. This very issue. Then uh, there will be uh... ennyit tehát akkor a csomagküldésről. szeptemberben egy második ilyen csomag is megszületik, a határon átnyúló hozzáférés a szerzői jogok reformja meg kell, hogy oldódjon. Az is világos, hogy a kivételekkel is kezdeni kell valamit. Oktatási kivételekre gondolok itt mondjuk a könyvtárakra gondolok, a fogyatékkal élőkre gondolok, a marakesi szerződés ratifikációjára gondolok, szégyen teljes, hogy a marakesi szerződést nem tudjuk ratifikálni. Három éve, már három éve, hogy aláírásra került a marakesi szerződés, és mindenféle intézményi húzavona és belső harcok miatt nem ratifikáltuk ezt, és az Európai Bíróságnak kell eldöntenie, hogy ki ratifikálja az Európai Unióban ezt a szerződést. Szeretnénk erre is megoldást találni, még akkor is, hogyha szeptemberre nem fogja megoldani ezt a problémát az eh, Európai Bíróság magától. Mi szeretnénk mindenképpen megoldást találni arra, hogy az Európai Unióban a marakesi szerződést hogyan lehet alkalmazni. Remélem, hogy ebben a folyamatban sikeresek leszünk, de szégyen, hogy három éve képtelen vagyunk ezt megtenni. Az adatok szabad áramlása erre vonatkozóan eh, mm, novemberben fogunk benyújtani egy javaslatot. Úgy érezzük, hogy ez is nagyon fontos, hogy az Európai Unión belül az adatáramlás eh, szabad legyen. Tudom, hogy vannak tagállamok, akik szeretnék eh, a saját gyönyörű országukban lokalizálni az adatáramlást. Hát van, ez gyakran elég népszerű ez az elképzelés, de hát tudjuk, hogy ez zsákutca. Nagyon sok esetben egyszerűen nem lehet minőségi szolgáltatást nyújtani úgy, hogy ezek az adatok bemaradnak egy tagállamban. A Scania például 200 ezer kamiont köt, kapcsolt fel az internetre, amelyekből mm, percenként órás adatforgalmat kapnak, például a vezetési stílussal, a forgalommal, a karbantartással kapcsolatban. Pontosan tudják, hogy hol vannak ezek a kamionok, arról nem is beszélve, hogy meg tudják szervezni azt, hogy vonatra tegyenek egész kamionflottákat, ezzel rengeteg üzemanyagot spórolva és környezetbarátabbá téve a mm, fuvarozást, a szállítást, de hogy egy tagállamon belül maradjon az adat, én észt vagyok, egy kicsi ország, Luxemburg egy másik ilyen kicsi ország. A nagy adat, a big data előnyeit például hogyan élvezhetnénk akkor, hogyha határt szabunk az adatok áramlásának. Nálunk például évi 3-4-5 eset van egy ritkább betegség esetében. Milyen korrelációt, milyen következtetés lehetne ilyen kevés számú adatból levonni egy ilyen kicsi országban, hogyha a big data eh, tehát a óriási adatbázisokban rejlő előnyöket nem akarázzuk ki. Látjuk, hogy ez nem működik. Az Európai Unióban egy olyan környezetet kell létrehozni, amely a biztonságos és szabad adatáramlást lehetővé teszi, és ennél többet is szeretnék mondani. Olyan környezetet szeretnék látni Európában, amely lehetővé teszi az Európai Unió és harmadik országok között közötti biztonságos és szabad adatáramlást is, gondolok elsősorban Amerikára. A digitális üzlet globális jellegénye fogva, ez mindenkinek az előnyét szolgálja. Yeah, about VAT. Novemberben ugye a szerzői tulajdonjogokra vonatkozó szabályok na, végrehajtása, hogyan lehet ennek érvényt szerezni a második mm, szerzői jogi csomagunkkal együtt fogunk beszélni majd a kiberbiztonság kérdéséről, ezt is felül kell gondolni, az audiovizuális média szolgáltatásokra vonatkozó irányelv. A fogyasztók szempontjából is nagyon fontos, nem csak a távközlési szolgáltató cégek szempontjából. Tehát azt hiszem, hogy 2016 eh, az eredmények éve lesz és kell, hogy legyen, amikor tényleg kézzelfogható eredményeket fogunk letenni az asztalra. A az első három javaslatra vonatkozóan már raportőröket is kijelöltek, akikkel már felvettük a kapcsolatot, tényleg kézzelfogható eredményeket szeretnénk már a nyári szünet előtt is látni. Köszönöm szépen, most pedig várom a kérdéseiket. Excellent. So... Kiváló. Uh, Giulio Red, Virginie Rosso, René, myself, the two... Tehát ők szerepelnek, azon kívül én, is rajta vagyok. Először a koordinátorokkal kezdjük. András, szerettél volna hozzászólni? Nem. Evelyn. Hát, Köszönöm szépen. Igazából nem is akartam jelentkezni, mert általában a koordinátorok szoktak általában kérdéseket feltenni. Köszönöm szépen az információkat, amiket elmondott. Ezek nagyon szerte ágazóak voltak a témák tekintetében. Szeretném azt öntött tudni, egy olyan témáról szeretnék beszélni, amiről ön nem beszélt, mi a helyzet a platformmal, a megosztáson alapuló gazdaságon, milyen fajta időbeliséget képzelnek itt el, hiszen ez egy olyan téma, amely rendkívül érdekli az állampolgárokat, de a parlamenti képviselőket is. Második pont, ezek a, ez a három dosszié, amiről ön beszélt, az online tartalmak, a kézzelfogható termékek, a hordozhatóság kérdése, ez három nagyon fontos terület, amelyről az Európai Parlament is beszélni fog. Jelentéskészítőként az online tartalmak esetében nem ígérhetem azt, hogy a nyári szünet előtt elkészülünk, hiszen ez egy rendkívül bonyolult dosszié, de együttműködünk a júri szakbizottsággal is, és azt szeretnénk, hogyha jól és józanul tudnánk eljárni, ha ezt elhamarkodjuk, akkor olyan eredmény fog létrejönni, ami nem képviselhető, és ez meghosszabbítja majd a tanácsi tárgyalásokat is. Tehát mindenképpen szeretnénk jól tárgyalni. De mindenképpen az a célunk, hogy ebben az évben ezt lezárjuk annak érdekében, hogy önök is tovább munkálkodhassanak. Ezen a nyári szünet előtt azonban ez nem fog a plenárisra kerülni. Ez nem igazán kivitelezhető. Számos kérdés felmerül azzal kapcsolatban is, hogy mi az összefüggés az online tartalmak és a kézzelfogható termékek között, illetve az idekötődő definíciókkal kapcsolatban, és rengeteg a szürke terület itt, vagy a jogi bizonytalanság is a definíciók tekintetében. Például, hogy melyik szoftver, mely, milyen konstellációban melyik dosszéhez tartozik, és úgy gondolom, hogy itt nagyon sok munkára van még szükség ahhoz, hogy ezt a jogi bizonytalanságot megszüntethessük. Hogyha a kézzelfogható termékekről beszélünk, akkor persze felmerül a kérdés, és a DSM állásfoglalásban is ezt leszögeztük, hogy a probléma az az, hogy attól függően kell megvizsgálni a jogokat, hogy online vagy offline vásárolták meg a terméket, és ez mindenképpen zavarhoz vezet. És főként a KKV-k esetében is ez problémás, ez nagy kihívás, hiszen mi itt a parlamentben nem vagyunk biztosak abban, hogy ki akarjuk őket ennek tenni őket. Ez egy nagy probléma, mert vannak olyan cégek, amelyek csak online értékesítenek. Vannak olyan üzleti modellek is, ahol online és offline értékesítés is van. Itt meg kell különböztetniük, és szerintem nagyon merész ez az Európai Bizottság részéről. Szerintem itt még majd sokat kell vitáznunk, hogy ezen a területen hogyan lehet majd tovább haladni. Dan Dalton. Dan Dalton következik. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a biztosnak is, hogy eljött hozzánk. Először is a hordozhatóságról szeretnék beszélni. Már sokat vitáztunk erről. Én azt gondolom, hogy önnek teljesen igaza van, és az én frakciómtól nem gyakran lehet ezt hallani. Mi általában nem szoktuk támogatni a bizottságot, de azt hiszem, hogy itt a megfelelő megközelítést alkalmazzák, amely a területiség ellen halad, és megoldja ezt a problémát. Számomra a probléma kulcsa az, hogy mindez a páneurópai licenszek irányába mutat, és azt hiszem, ezt úgy lehet megoldani, hogyha a folyamat elején az autentikációt megfelelően elfogadjuk. Nem gondolom, hogy szükség lenne időkorlátokra, ugyanis a hordozhatóság javaslat okafogyottá válik, hogyha a, a meghatározott időkeret letelik. Tehát az autentikáció nagyon fontos, hogyha ezt elrontjuk, akkor nyitva hagyjuk az ajtót a területi alapú korlátozásoknak. Azt hiszem, hogy nagyon is igaza van, nagyon jól azonosították a problémát, támogatom az ön elképzelését. Ami a digitális szerződéseket illeti, Mit gondol arról a helyzetről, amelybe most kerülünk majd, hiszen új szabályok vonatkoznak majd az online és offline eladásokra. Fog ez vajon működni? Előfordulhat, hogy itt zavaros helyzet áll elő, hiszen az online és offline értékesítési mód kezd összeolvadni. Tehát kíváncsi lennék arra, hogy ön erről mit gondol. Azt is szeretném elmondani, hogy óvatosnak kell lennünk, nem kényszeríthetjük a cégeket arra, hogy ott áruljanak termékeket, ahol nem akarnak, hiszen így a héja szabályok alá is bekerülnének. Tehát nagy értékelem azt, amit ön próbál elérni, de mindenképpen fontos, hogy helyesen cselekedjünk, ugyanis ezzel nagyon sokat árthatunk a cégeknek. És aggaszt egy kicsit a digitális szerződések körül kibontakozó vita, amelyben az adatot használják fizetőeszközként. Erre nagyon vigyáznunk kell, ugyanis ez az ingyenes alkalmazások piacát ölné meg. Ezek nagyon népszerűek, nagyon sok millió európai használja ezeket naponta, ezért ezzel a problémával mindenképpen foglalkoznunk kell. Említette ön is a YouTube-ot, amely nagyon jó, de remélem, hogy nem azt javasolja ön, hogy fizessünk az ott megtekintett videókért. A bizottságban nem akarok véleményi különbséget szíteni, de Ötinger úr járt nálunk tegnap, és ő beszélt egy lehetséges adóról, amelyet az olyan előfizetéses szolgáltatásokra vetnének ki, mint például a YouTube, és a snippetekre kivetett adók is szóba kerültek, és a tőle kapott válaszok nem voltak meglehetősen, nem voltak nagyon megnyugtatóak. Azt is említette, hogy a tartalom kiadók küzdködnek, de szerintem ez azért van, mert nem alkalmazkodtak a digitális világhoz. Ott ugyanis sokkal erősebb a verseny, és ezt nem tudják egyszerűen letarolni, ezért nekik is meg kell küzdeniük. Tehát legyenek kérem óvatosak azzal, hogy hogyan szabályozzák ezt a területet, ugyanis ezzel meg is folythatják azt akár. Nagyon szeretném, hogyha ön egy ígéretet tenne, hogy ez nem fog megtörténni, de azt hiszem ezt nehezen tudom elképzelni. Ahogy Gebhardt asszony is emlegette a sharing economy-t, a fogyasztók, a polgárok nagyon szeretik eh, ezt a fajta gazdaságot. Több millió vállalkozó indít olyan eh, cégeket, amelyek olyan piacot használnak ki, amelyekről nem is tudtuk, hogy léteznek. Tehát kérem, ezeket ne tegyék tönkre. Eh, most ki kell szaladnom, de vissza fogok még érni a, válasz idejére. And, uh, thank you, Commissioner. Ditta Sarancova. Köszönöm. Sajnálatos, hogy a hosszas szavazás miatt már nem maradtunk sokan. Azt gondolom, hogy az ön témakörei biztos, hogy nagyon érdekesek számunkra, és többször kellene találkoznunk. És nagyon örülök annak, hogy önnek köszönhetően sikerült a szép szavaktól a tényleges javaslatok felé elindulni, a bizottság jó javaslatokkal érkezik, és legalábbis a frakcióm nevében meg tudom ígérni, hogy lehetőségünk szerint mindent megteszünk, hogy ezeket a kezdeményezéseket előbbre mozdítsuk, ugyanis mi is szeretnénk a polgároknak eredményeket felmutatni. Nagyon sok javaslatot említett, nem fogom ezeket mind részletezni, de szeretném tudni a nézeteit egy nemrég elindult kezdeményezéséről. Az e-kormányzás, az informatikai sztenderdek, és úgy gondolom, hogy ez lenyűgöző, valóban ez az, ahogyan meg tudjuk oldani az egységes piac akadályait, de ugyanakkor úgy látom, hogy ez elég költséges is lehet, és ön úgy nyilatkozott, hogy nem terveznek uniós forrásokat felhasználni ehhez. Ehelyett privát partnerségekre és a tagállamokra számítanak. Azt szeretném kérdezni, hogy figyelembe vették-e a gazdasági és politikai helyzetet, ami jelenleg uralkodik Európában? Van-e a tagállamoktól bármilyen visszajelzésük vagy vállalásuk? Julia fog a zöldekhez hozzászólni, utána Sabin vagy Pascal szólhat majd hozzá, döntsék el ők, hogy a néppárt nevében ki kíván beszélni. Dita még valamit szeretne mondani. Elnézést kérek, Nekem is ki kell mennem, nem a mosdóba ugyan, de van egy ülésem egy meglehetősen fontos ügyben. Tehát most először körbe megyünk, és aztán megkérek minden hozzászólót, hogy nagyon röviden szóljon hozzá, lehetőleg egy percen belül, hogy a biztosnak legyen ideje válaszolni. Kicsit elcsúsztunk az idővel. Ha lehet, akkor 12 óra 10 percig tartanánk ezt az ülést. Az utolsó 20 eh, percet eh, a gépjárművek engedélyezésére fogjuk szenni, ugyanis ez a fogyasztók számára Európa szerte nagyon fontos. Julia következik, utána Szabin vagy Pascal kérem döntsék el, hogy melyikük fog hozzászólni. Köszönöm, alelnök asszony, és eh, elnök asszony, és nagyon örülök, hogy a bizottság alelnökét ismét üdvözölhetjük. Először is teljes mértékben egyetértek azzal, amit ön mondott a hordozhatósággal és a földrajzi alapú korlátozással kapcsolatban. Nagyon jó az, hogy ön ebben vezető szerepet vállal. És miközben nagyon pozitív az, hogy májusban végre érkeznek majd javaslatok az elektronikus kereskedelemre és geoblokkolásra vonatkozóan, mégis kiderült az, hogy a fogyasztók eh, leginkább a tartalom földrajzi alapú korlátozásától félnek, ezért jó lenne, ha a bizottság is ezzel foglalkozna. Tudjuk, hogy a szerzői jogi eh, csomagot elhalasztották szeptemberre, gondolom ezen nem lehet változtatni, de szeretnék rámutatni, hogy a eh, kábel és műhold irányelv nem kötődik a szerzői jogokról szóló tárgyaláshoz, és ezért azt fel lehetne gyorsítani. Ami a szerzői jogi csomagot illeti, egymásnak ellentmondó információkat kaptunk a marakesi szerződéssel kapcsolatban. Hallottunk olyan időterveket, melyek szerint a marakesi szerződést az utolsó negyed évre halasztották el, de ha jól értettem, akkor ezt a szerzőjogi csomaggal párhuzamosan szeptemberben tárgyalnánk. Jó lenne, ha ebben pontosítást kapnánk. Szerintem nagyon fontos, hogy ez két külön csomag legyen, ugyanis a marakesi egyezmény végrehajtása nagyon gyorsan végrehajtható lenne, és remélem, hogy ebből egy rendelet születik majd, tehát ne vesztegessünk el még két évet a végrehajtásból. Ami a szerzői jogi csomagot illeti a továbbiakban, ez szerzői jogi, illetve kábel, tévé és műhold témákat is tartalmaz, de nem egyértelmű, hogy a bizottság hogyan kíván gondoskodni a megvalósításról egy korábbi irányelvet fognak majd felülvizsgálni, vagy inkább a szerzői jogi, az infoszok csomagban kívánják ezt megoldani. Említette még továbbá az oktatást és a könyvtárakat, de a kutatásra vonatkozó kivételeket nem említette. Az adatbányászat nyilvánvalóan napirenden van, de vannak még a joghoz kapcsolódó más kutatási területek is. Fontos lenne, hogy tudjuk, a bizottság tervez-e egy mindent átfogó oktatási és kutatási kivételt bevezetni, vagy több különböző ilyet terveznek. Dalton kolléga azt hiszem, hogy szintén fontos dolgokat mondott, a YouTube-ra esetlegesen kivethető adó kapcsán. Nem tudom, hogy ez az elektronikus kereskedelem irányelvvel hogyan lenne összeegyeztethető. Ha jól értem, akkor a bizottság nem kívánja megnyitni erről az irányelvről a vitát, és ha ez így van, akkor egy olyan platform, ami, ami, ami lehetővé teszi a harmadik fél általi videók feltöltését, arra nem vethető ki adó. Tehát azt szeretném, hogyha pontosítaná ezt is. Kérem, mondja, hogy a biztonságos menedék elvét nem fogják megszegni. És ebben a témában úgy gondolom, hogy meglepő, hogy a bizottság úgy döntött, konzultációt tart a kiegészítő szerzőjoggal kapcsolatban. Nagyon régen tartottunk már erről vitát, a parlament már egy éve megszavazta az ezzel kapcsolatos jelentést, tehát ez semmiképpen nem újonnan bevezetett téma, annak ellenére, hogy a bizottság most még többet kér, nem csak a sajtó kiadókra, hanem mindenféle kiadókra vonatkozóan. Hogyan történt ez meg, annak ellenére, hogy a parlament újra meg újra ezt elutasító javaslatokkal állt elő? Miért van az, hogy ez a téma az egész szerzői jogi csomagot elhalaszthatja, annak ellenére, hogy Juncker úr szerint ez egy prioritás a bizottság számára. Köszönöm. Meiner Seite aus vielen... Először is én is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ismételten a lehetőségünk nyílik az eszmecserére. Egy pontra szeretnék visszatérni, ez a hordozhatóság kérdése, ez többször elhangzott. A verifikáció az állandó lakhely esetében ez a kulcsfontosságú kérdés ebben a dossziéban, mert én is úgy gondolom, ahogy ön, hogy a e, időbeli határt nem lehet e, definiálni, de mindenképpen a lakhely, a fogyasztó lakhelyét kell megfelelően definiálni és értékelni. Számos ülésen már elmondta azt, hogy alapvetően elfogadja a területi koncepciót a filmek esetében, a licencek esetében nagyon fontos ez az azonosítás, mert hogyha ezt az bizottság nem fogja megfelelően definiálni, akkor mindenképpen jogi, jogilag biztos definíciókra van szükség az azonosításhoz. Nagyon fontos ez a fogyasztók, illetve a szolgáltatók között kapcsolat szempontjából. A második pont, amiről beszélt, ez a nem jogosult geoblokkolás, ezt nagyon sok helyen láthatjuk a hitelkártyáknál, és vagy az IP címek eh, esetében. Itt nem csak a, a hordozhatóság esetében merül fel ez a eh, diszkrimináció, nagyon fontos az, hogy egyeteműen elválasztjuk ezeket a kérdéseket, a felhasználási területeket, és egyetemű legyen a definíció. Voltak konkrét példák is, például a holland vasút esetében az interneten az ajánlatait közreadja, de csak holland kártyával lehet fizetni náluk. Tehát nagyon sok dolog van, amelyről még beszélni kell, tehát mindenképpen támogatjuk ebben önt. Nagyon fontos az is a stratégia kapcsán, hogy az infrastruktúrát is mindenképpen elősegítsük. Ön beszélt a, az üvegszáról, a rádiófrekvenciákról, nagyon nagy a különbség a tagállamok között a szabad hálózatok tekintetében is. Hogyan fogjuk ezeket a nagy különbségeket a következő években megszüntetni? mindenképpen egyfajta egységesítésre van szükség ebben a kontextusban. Mit gondol a telekommunikációs szektor versenyéről, például a németországi tendenciákról, hogy igazából egy remonopolizáció zajlik, de ezzel az Európai Bizottság is foglalkozik. Audiovizuális média irányelv, ezzel majd foglalkozunk a nyáron. Kíváncsi vagyok a bizottság mit gondol, a hatályról, ki tartozik ebbe bele, mi lesz majd a lineáris, nem lineáris szolgáltatások közötti megkülönböztetés, mennyire van ennek értelme, a fiatalok védelme, a fogyasztó védelme, a reklámozás. Itt is egy-két alapvetetet szeretnék már hallani. A copyright esetében nem csak a korlátozásokról beszélt, hanem a fogyatékkal élőkről is, az EU intézményei hol tartanak abban, hogy a saját oldalaikat, tartalmaikat elérhetővé tegyék a fogyatékossággal élők számára. Most egy percre, Pascal. Thank you. Egy percben. Köszönöm, elnök úr. Asszony... Köszönöm szépen. Egy perc alatt valószínűleg sikerül ezt elmondanom. Kézzelfogható termékek és az irányelv, amit beterjesztettek, hogyha valaki valamit az online módon megvesz, akkor azt ugyanúgy kell tekinteni, mint illetve több, több joga rendelkezik, mint hogyha egy offline terméket vett volna. Én nem hiszem, hogy ilyenfajta megkülönböztetésre van szükség. Miért tették ezt meg? Az Európai Bizottság már utalta arra, hogy az offline vásárlással kapcsolatos irányelvet szeretnék kiigazítani a refit keretén belül. Van-e itt erre bármilyen fajta ütemterv? Az Európai Bizottság mikor kívánja ezt az irányelvet majd átdolgozni a hordozhatóság az online tartalmak esetében? Ön beszélt azokról, akik határokon átnyúlóan dolgoznak minden nap átkelnek egy határon, 1,7 millió ilyen ember van, az 1,4%-et teszik ki a teljes népességnek, tehát nem túlságosan nagy ez az arány. Arról is beszélt, hogy nem találja jónak azt, hogy ezt tapokra korlátoznák, hogy meddig érvényes ez a hordozhatóság. Beszélt a roamingról, illetve az igazságos használatról, az év végére jelentették be az irányelvet, akkor fogják majd definiálni az igazságos használatot, a fair use-t. A Telepa Proximus, a belga telekom cég azt mondta, hogy ezt az igazságos használatot 40-50 napra korlátozná a határokon átnyúló emberek számára. Hát én egy olyan területről származok, ahol ez katasztrófa lenne számunkra, a román megszüntetése nem lenne lehetséges, mert tudja erősíteni, hogy önök nem a 40-50 nap irányába kívánják a fair use-t eltolni. Euh, Köszönjük. Tisztelt alelnök úr, először is szeretnék megvárom, amíg felveszi a fejhallgatóját. Arról az ügyről szeretnék beszélni, amelyel jelenleg foglalkozunk, és amelyet a bizottság nyújtott be nekünk. A digitális tartalmak fogyasztóinak jogai. Van itt néhány kérdés, amelyre a bizottság a javaslatában nem adott választ. Különösen arra gondolok, hogy hogyan lehet biztosítani a különféle jogrendszerek koherenciáját a tartalmakhoz kapcsolódó támogatásban. Ezen kívül az online vásárlás módozatai is érdekesek. Jelenleg eléggé homályosak ezek a kategóriák, és osztom Evelynnek azt az aggáját, hogy ha két fogyasztóvédelmi rendszer létezik párhuzamosan, amelyben részben az online vásárlásokat védik, akkor a fogyasztó más jogi keretek között találja magát. És az online kereskedőnek ugyanez hasznos lehet, de nem biztos, hogy a fogyasztó is így érzi. Ami az időtartamot illeti, nem biztos, hogy a hordozhatóság, a kapcsolatban megfelelő megközelítést választotta a bizottság, de nagyon fontos, hogy a területiség elve megmaradjon, hiszen ez teszi lehetővé, hogy a kultúra finanszírozásához hozzájáruljon a kultúra minden fogyasztója. A tartózkodási hely ellenőrzése, illetve a szokásos tartózkodási helyhez kapcsolódó valóság, ez jelenleg igen homályos. Az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, az a platform. Ön is beszélt a YouTube-ról, és arról, hogy az online videó eh, nézés kétharmada csupán 10%-kal eh, járul hozzá az, a művészek jövedelméhez, és eh, ez nem járul hozzá ennek a gazdasági szektornak a fejlődéséhez. Kalasz kolléga. Thank you. Um, I have... Igen. Uh, Van egy konkrét kérdésem, ami igazából nem a jelenlegi javaslatokhoz kapcsolódik, hanem az elektronikus kereskedelmi irányelvhez. A kérdésem tehát a következő. Az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy egyformán hagyják végre ezt az irányelvet? Ugyanis azt látjuk, hogy a terrorizmussal kapcsolatban a különböző tagállamokban folynak a, folyik a nyilvános vita, és ezt az irányelvet, például, hogy mi az illegális tartalom, teljesen másképp ö, ö, alkalmazzák, tesznek valamit annak érdekében, bármit is annak érdekében, hogy ugyanúgy és korrekt módon alkalmazzák ezt az irányelvet minden tagállamban? Uh, which I don't expect answers to, but just a few points. Nekem is van egy úgynevezett bevásárló listám adatvédelem, GDPR, nagyon jó ez, szívesen is fog, szavaztuk, de fontos azt is biztosítani, hogy mindenki tudja, hogy hogyan kell ezt végrehajtani, és a digitális adatok, fájlok kapcsán egy olyan megközelítésre van szükség, ami valóban működik, és a digitális szereplőket a GDPR-ral nem kerülnek <clears throat> konfliktusba. Fontos, hogy ez a két jogszabály egymásnak nem mondjon ellent tehát működőképesnek kell lenni a gyakorlatban. A közvetítők felelőssége főként a platformokon ezügyben igen komoly eh, aggodalom eh, van, hogy a platformokra újabb felelősséget terhelünk, amelyel mint egy lehetetlenítjük őket, nem fogják tudni betartani a jogszabályokat, erre figyeljenek oda. Szabályosítással kapcsolatban. Tegnap tárgyaltunk a TTIP-ről, főként annak szükségességéről, hogy az amerikai barátainkkal a digitális növekedés témájában együtt kell működnünk, oda kell figyelnünk arra, hogy ne alakítsunk ki más szabványokat Európában, mint ami Amerikában vagy máshol eh, már alkalmazott, például a kiberbiztonság terén, tehát a szabványosítási vita folyik párhuzamosan a TTIP tárgyalásokkal, fontos, hogy globális szabványokat alkalmazzunk. Geoblocking témában az egységes belső piacon nem lehet diszkriminálni, ugyanakkor fontos, hogy a hagyományos cégeket ne kényszerítsük arra, hogy minden európai boltban ugyanannyiért adjanak eh, egy terméket, Fontos ugyanakkor a fogyasztók szempontjából, hogy legyen választási lehetőség, valóban érdemi választási lehetőség. A platformok definícióját kell jól meghatározni. A platformok ugyanis a különböző ágazatokban eltérnek egymástól. szeretne röviden válaszolni ezekre, és azt digitálisan és online tudjuk majd még esetleg folytatni. Köszönöm szépen. Úgy tűnik számomra, hogy nincs e, igazán itt véleménykülönbség közöttünk. Én is pontosan ezt gondoltam, amit Vicky Ford mondott. Miért nem is értem, miért hívtak el ide, amikor mindenben egyetértünk. Megpróbálok azért reagálni, és aztán szóljon, hogyha kiszaladtam az időből. About platforms, I'm, I'm starting from this side. About platforms, yes. Uh, a formokkal kapcsolatban. Igen, vannak nagyon különböző platformok, akik az emberek a platformról beszélnek, gyakran nagyon e, különböző dolgokra gondolnak. Például a keresőmotorok esetében nagyobb fokú átláthatóságot szeretnének, szeretnék tudni, hogy ö, e, hogy lehet különbséget e, tenni a fizetett és a nem fizetett keresési eredmények között, sokszor a platformokról, amikor beszélünk, akkor fogyasztóvédelmi kérdésekre gondolunk. Például a taxisofőrök, hogy egy példát hozzák az európai piacon, persze minden aktív szereplőnek tiszteletben kell tartani az európai szabályokat. De nekünk, politikusoknak, döntéshozóknak tudnunk kell, hogy a megosztás alapú gazdaság eljött, itt van és marad velünk, és méghozzá sokáig. A technikai lehetőségek nyitották meg előtte az utat, és nekünk is igazodnunk kell a valósághoz. Az Európai Bizottságban is világos, hogy semmiféle tervünk nincs arra, hogy a, túlszabályozzuk a platformokat, vagy tényleg tönkretegyük az innovációt. Mások, amikor platformról beszélnek, az érték különbségekre gondolnak. Itt különböző platformok szolgáltatnak zenét. Egyes platformok előfizetés alapján dolgoznak, ...1,6 milliárd eurót kapnak a zeneszerzők tőlük Spotify-ra és a hozzáhasonlókra gondolok. Vannak más platformok, amelyeket reklámbevételekből tartanak el. Ezeknek eh, havonta eh, egy milliárd eh, látogatók érkezik, mégis csak 6 tized. Tehát tehát 140 millió előfizető, 1,6 milliárd, 1 millió és csak 600 millió eurót fizetnek. És azt mondják, hogy nem tudjuk, mi csak semleges közvetítők vagyunk. Világosabbá kell tenni a szabályokat. Ha semleges közvetítők vagyunk, nem új hozzáadott értéket árulnak, ellenszolgáltatás nélkül hozzák más által előállított tartalmakat. Én nem akarok újra mutogatni ezekre a platformokra, tudják melyikre gondolok. Notice and action, tehát figyelmeztetni és aztán törölni a vonatkozó tartalmat viszonylag fekete-fehér a helyzet, illegális tartalom bizonyos platformokon, de hogyha legális tartalmat használnak illegális módon, akkor időbe telik, amíg ezt törlik, és pár ha le is vesznek mondjuk egy filmet, egy, egy, egy zeneszámot egy platformról, akkor valaki más ugyanazt a számot ugyanarra a platformra fölteszi. És akkor a zeneszerzők kérdezik, kérik, hogy vegyék le ezt a számot, és, és ne engedjék, hogy újra felkerüljön a YouTube-ra ugyanaz a zeneszem. A zeneszerzők szavát meg kell hallanunk. Szerintem a javadalmazás nagyon fontos kérdés de az sem mindegy, hogy az egyenlő játékszabályokat biztosítjuk-e az előfizetéses és az úgynevezett ingyenes reklám által e, finanszírozott platformok között. Ezért az Európai Bizottságban úgy döntöttünk, hogy nem horizontális e, megközelítést alkalmazunk, egyetlen egy szabálya vagy rendelete nem lehet mindent megoldani. A Safe Harbor e, szabály biztonságos szabály még úgy érezzük, hogy meg kell, hogy maradjon. Konkrét problémákra konkrét megoldásokkal próbálunk választ adni. Nem akarunk az egész szabályrendszeren és az internet alapelvein és változtatni. Ez lesz tehát a megközelítésünk. Folytassuk a geoblocking témájával. Nem azt akarjuk, hogy ugyanannyiért árulja mindenki mindent mindenhol, hiszen nyilván a, a nagyvárosban is gyakran ö, olcsóbbak a dolgok, mint mondjuk valahol vidéken. Különböznek az árak, ez teljesen természetes, és az alapvető joga az ár szabad megállapítása a kereskedőnek is. Ugyanakkor a, a fogyasztók ö, választási lehetősége akkor biztosított, hogyha túl drága mondjuk egy websájton valami, akkor legyen egy B-terv, egy másik website, ahol olcsóban megkaphatom ezt. Selling like at home, tehát hogy minden tagállamban ö, ugyanúgy kell árulni, mint hogy otthon árulnék, ez nem jelenti azt, hogy kötelező bárhova kiszállítani egy terméket. Én úgy értem ezt a selling like at home szabályt, hogy a, a székely szerinti tagállam ban ugyanúgy kell tudni egy fogyasztónak megvásárolnia azt a terméket, mint egy szomszédos tagállamban. Tehát hogy ne kelljen például, mint mondjuk ezen a lássányos az palackon a, a, a, a a címke, hogy milyen nyelven van feltüntetve, hogyha valamilyen problémám van mondjuk egy termékkel, akkor ott tudom visszaadni, eh, ahol azt átvettem, vagy felvettem, hogy eh, alapvetően ez, ez az elképzelésünk, hogy ez az eladó számára se jelentsen túlságosan nagy problémát. Ami a szabványosítást illeti, nagyon fontosnak tartjuk azt, két nappal ezelőtt találkoztam az IBM egy vezetőjével, több mint száz éve aktívak az európai piacon, félig meddig már európai cégnek számítanak tulajdonképpen, és ők is tudják, látják, hogy igazi igény van arra, hogy ilyen nyílt szabványokra van szükség. Internet of Things. Jól ismert fogalom. Igen. Több mint 600 különböző szabvány van az Európai Unióban ezekre a kérdésekre a kis cégek számára gyakorlatilag lehetetlen átlátni mindezeket a szabványokat. Például a háztartási berendezések előállítói szempontjából, hogyha kapcsolni akarjuk a, a hálózathoz, az internethez, mondjuk a, a, a porszívót, a hűtőt, a, a mosógépet, akkor mindegyikbe csipet kell tenni. Mennyibe kerül egy ilyen csip? 50 euró. 50 euró de ha lenne egy nyílt szabvány, akkor csak egy euróba kerülne egy ilyen chip, ami biztosítaná, hogy a különböző berendezések tudjanak kapcsolódni az internetezés egymáshoz. A kérdés tehát az, hogy miért kellene a 49 euróval többet fizetniük a fogyasztóknak, a felhasználóknak. bizonyos fokú szabályosítást szeretnénk éppen ezért kezdeményezni, öt prioritásos területen beleértve az Internet of Things eh, területet. A szabályosítás eh, alapvetően egy önkéntes eh, folyamat, amelyet az adott ágazatok maguk szabályoznak, mégis az adófizetők pénzének segítségével felgyorsíthatjuk, beindíthatjuk ezeket a folyamatokat, és hát alapvetően ez is a célunk. A közvetítők felelőssége, szerintem erről már beszéltem. horizontális megközelítést elvetettük, a Safe Harbor elvet megőrizzük, de nem lehet um, úgynevezett rossz platformokra újra mutogatni, és semmit nem tenni, övetett kézzel ülni, ez sem lehetőséges, sem megoldás. És persze semmiféle tervünk nincs arra, hogy a YouTube adót vezessünk be, vagy snippet adókat. A... Hallottam, olvastam ezt már e, itt ott, hogy az Európai Bizottság YouTube adót akar e, bevezetni, de hát sajnálom, én nem tartozom azok közé, Eh, akik ilyesmit mondanak. Sőt, nem is találkoztam még olyannal, akiben ez felmült volna az Európai Bizottságban. Azért egy ilyen gondolatot amúgy sem támogatnék soha. De megint csak, ha szükség van arra, akkor a szabályokat világosabbá kell tenni, és azoknak érvényt is kell szereznünk. Hordozhatóság kérdése a következő. No uh, concrete uh, um, daily... A hordozhatóság esetében nem lesz, nincsenek konkrét napi határok, azért nem, mert nincs erre szükség, de a, az előfizetésnek kell lennie a döntőnek. Az identifikáció persze nagyon fontos ennek a folyamatnak, ezen folyamaton belül, az új filmek eh, finanszírozása is területi alapon történik. Én nem ellenzem ezt a területi alapú megközelítést, viszont nem lehet teljes eh, kizárólagosság ezen az alapon. Sokan azt mondják, hogy eh, a lehetséges befektetőknek teljes területi kizárólagosságot kell adni, ahogy az ma is van. Hát sajnálom, nincs ilyen abszolút területi kizárólagosság ma sem gondozzunk az internetfelhasználók 20%-ára, akik a VPN-t használják, hogy a digitális tartalmakat elérjék, vagy akár azokra, akik az ingyenes letöltéseket alkalmazzák. A köbszok irányelv értelmében sincs teljes területi kizárólagosság, és azok, akik valaki számára abszolút területi kizárólagosságot adnak ma, azoknak azt mondanám, hogy igazából hazudnak azoknak a lehetséges befektetőknek, mert ez nem létezik. Legálisan kell megadni a hozzáférést a digitális tartalmakhoz, és ezt szeretnénk, hogyha ezért a, a tulajdonjoggal rendelkezők megfelelő díjazást kapnának. Hát elfogyott az időm, pedig csak most kezdtem belelendülni. Még egy dolgot a hordozhatóságról. Azok, akik más országban dolgoznak, már elmondtam itt, hogy az Európai Bizottság nem akarja megölni az innovációt azáltal, hogy a platformokat túlszabályoznánk. So many questions and, and oly sok kérdés bent felmerült, még 5 vagy 15 plusz kérdés, tehát nagyon nehéz válaszolni a kérdésekre. A rádiófrekvenciákról is kérdeztek. Tudom, hogy vannak olyan országok, ahol nagyon nehéz ez a kérdés. Például, hogy hogyan lehetne a 700 MHz-es tartományon felül telekom szolgáltatásokat nyújtani ezekben az országokban azt kérik, hogy legyen egy meghosszabbított átmeneti időszak, de ez verseny, és nem csak az Európai Unión belüli verseny ez, hanem világszinten tapasztalható verseny. Mi persze adhatunk egy hosszabb átmeneti időt két évre, húsz évre, és így tovább, de hol leszünk akkor, hogyha ez az átmenő időszak túlságosan hosszúra nyúlik? Már így is sietnünk kell, mert le vagyunk maradva, és eh, pontosan ezért kell sietnünk. Ez a jövő. És valaki még most is eh, átmenő időszakat eh, kér, hát ezzel a jövővel emiatt a jövőben fizethetjük meg ennek az árát, és ezt nem támogatom. Elnök. Biztos. A kiegészítő copyrightok kérdése, ez is nagyon fontos pont. Volt egy nyilvános konzultáció. A kiadók némelyike közülük kérték ezt a konzultációt. Németországban sem teljesen egyértelmű ez. Azt még ők sem voltak abban biztosak, hogy be akarják tartani ezt a kiegészítő copyrightot, szellemi tulajdonjogot. különbözőek a vélemények még Németországon belül is ezzel kapcsolatban. A tagállamok közül sokan, és a kiadók közül is sokan felvetették a szomszédos jogok kérdését is. A lemezkiadóknak megvan a saját szomszédos jogra vonatkozó érvényesülő, viszont a kiadók hasonló helyzetben vannak, de nálunk nincsenek fajta jogok. Felvetették ezt a kérdést, és mi az Európai Bizottságnál nem vagyunk még készek arra, hogy azt mondjuk, hogy sajnáljuk, már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, most pedig már van elég információnk, hogy döntést hozzunk. Őszintén szólva, nem beszéltünk ezekről a kérdésekről, a nyilvános vitáink során, és a nyilvános viták során a panoráma szabadságának kérdését is felvetették. Felvetették ezt, de nem beszéltünk ezekről a kérdésekről, mert nem mondhatjuk azt, hogy eleget beszéltünk erről, és most már döntést fogunk hozni. Ez nem lenne igazságos. Tehát szeptemberben fogunk javaslatot tenni, azután, hogy információt szereztünk, elég információt szereztünk a nyilvános meghallgatások után, konzultációk után. Köszönöm, hogy meghívtak ide. Elnök, és tudom, hogy majd nyomon követi a kérdésekkel. 200 kérdést megválaszolni nehéz, de azért majd igyekszem várom az önök támogatását. Now, because we had enormously long votes this morning on a number of very complicated issues. Nagyon sok uh, bonyolult kérdés van még előttünk, és egy kissé le vagyunk maradva, ami az időt illeti. A következő napi rendi pontunk a bizottság részéről lenne egy tájékoztatás a gépjárművek jóváhagyásáról és piaci felügyeletéről. Ez egy hihetetlenül fontos tájékoztatás lenne az európai fogyasztók szempontjából. Hallanak engem? kérdezi az elnök. És szeretnék biztos lenni abban, hogy ennek megfelelő bizottsági időt tudunk adni. Nagyon örülünk annak, hogy itt van a bizottság, de a jelentéskészülnek az a nagy aggája, hogy különben elsietnénk ezt a dolgot. Hogyha elhalasztanánk ezt a témát a következő ülésünkre, akkor ezt megvitathatnánk május 24-én, ami négy héten belül lenne. Elmondhatja az Európai Bizottság a tájékoztatóját, de én már most meg tudom mondani, hogy a felmaradó 20 percben nem lesz időnk a fő vitára, és azt hiszem, hogy az árnyék jelentéstevők nagy részének el kell menniük, hogy elérjék a repülőgépüket. Tehát mit gondol erről az Európai Bizottság? Visszajönnek-e négy hét múlva, és akkor lenne elég idő arra, hogy megfelelően eladnák a tájékoztatójukat legalább fél órában. Mit gondolnak erről? Uh, thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Értjük, hogy szorítja önöket az idő, de úgy gondoljuk, hogy ezt önnek és jelentéskészülnek kell meghoznia ezt a döntést, hogy önöknek mi a legkényelmesebb elnök. Akkor a következő javaslattal élnék. A tájékoztatójuk online elérhető, tehát mindenki elolvashatja bilaterálisan is találkozhatnak, informálisan is elkezdhetik a vitát, és 24-én, május 24-én pedig megtartjuk az igazi vitát. Ez mindenki számára elfogadható, elfogadható a jelentéskészítő számára, és e- jelentéstevő, igen, köszönöm szépen elnök asszony, én már láttam ezt a e, tájékoztatót, nagyon hosszú, nagyon bonyolult, nagyon jó egyébként, de nem lesz időnk de hogyha egy hónappal ezt eh, eltoljuk, az nem jelenti azt, hogy a teljes eh, eljárás is meghosszabbodik így, hogy úgysem akartunk semmit javasolni egy darabig még ezzel kapcsolatban. Igen, teljes mértékben értettek, igen, el kell ezt halasztanunk május 21-ére, még egy dolog. Van egy másik eh, bizottság, amiben Dalton képviselő és én is tagja vagyok, ez a Volkswagen botrányán foglalkozó ideiglenes bizottság, és úgy gondolom, hogy mindenképpen időre van erre szükség, mert ez kihat a másik témára is. Tehát számomra teljes mértében elfogadható az, hogy ezt elhalasztjuk. Az EPP is el tudja ezt fogadni, igen. Köszönöm szépen mindenkinek azt, hogy ekkora munkát el tudtunk végezni ma.